a két képviselőt 2011. február 25-i hatállyal mentesítjük hivatali teendőiktől európai parlamenti képviselőként. Az utolsó közlemény Most pedig az egyszerűsített RS-ban elfogadott jogi dokumentumokról van szó. Arról szeretném őket tájékoztatni, a 74-es eljárási szabályzat értelmében ezen jogi, a jogszabályok címeit majd közzé tesszük a jelen ülés jegyzőkönyvében. Négy ilyen jogszabályról van szó. Ezen jogszabályoknak a címeit megtalálják tehát majd a jegyzőkönyvben. Most pedig a napirend elfogadásáról szeretnék szólni, az eheti napirend elfogadásáról.